ott eljárást. Köszönöm szépen. Az első szavazásra térünk át. A PANA vizsgálóbizottság megbízatásának meghosszabbításáról van szó. Az elnökök értekezlete meghosszabbította a pénzmosás adókikerülés és adókijegyzés tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság megbízatását, mégpedig további három hónapban. A PANA szakbizottság úgy véli, hogy előre haladott a munkában, és a nyilvános meghallgatások és a különböző tényfeltáró missziós látogatások előbbre vitték az ügyet, de további lépésekre lesz szükség. Vannak még különböző dokumentumok, amelyeket meg kell vizsgálni, még nem sikerült minden érintett felet meghallgatni, ezért a PANA szakbizottság úgy gondolja, hogy szükség van a megbízatás meghosszabbítására azért, hogy a megbízatás teljes körűen átültethesse a gyakorlatba a bizottság. Hogyha senki nem él ellenvetéssel az elnökök értekezlete döntése ellen, akkor elfogadottnak tekintjük a mandátum, illetve megbízatás meghosszabb